és lehetőséget kell adnunk az európai állampolgároknak. Köszönöm, biztos asszony, akkor a vitát lezárjuk, a szavazásra pedig holnap kerül sor. És a következő napi rendi pontunk Szóza Wagner úr jelentése az internet szabályozásáról meg is adom rögtön a szót négy percben. Señora Presidenta, el informe que tenido... Köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés a árnyák jelentéstevőkkel szoros munkában készült, és közös érdekeket próbálunk ebben elősegíteni. Meg kell akadályozni, hogy egyetlen csoport vagy egy entitás ellenőrizze, legyen az állami vagy államok feletti hatóság, nem szabad, hogy ilyen ellenőrzési jogkört kapjon. Azaz, az volt az alapvető aggályunk, hogy az ICAN, a nevek és címek internetes szervezete egy belső rafordon megy keresztül, és ezek a kötelezettségvállalások igen kényes feladatkört rónak erre a szervezetre. Általánosságban szólva elismerjük, hogy hatékonyan működött ez az intézmény, de reformot javaslunk a vezetési szerveiben, a vezetői szerveiben és egy alapvető eszközt kell kidolgozni az alapvető jogok biztosítása érdekében, hogy valóban demokratikus közösségeket alkothassunk. Ehhez nagyon fontos garanciákra van szükség, felügyeleti, ellenző, ellenőrzési eszközökre, olyan módon, hogy az internethez való hozzáférés szabadsága valódi legyen, ugyanúgy, mint a személyes életvédelmére vonatkozó jog. Hogyha egyfajta cenzúrát alkalmaznak, vagy szűrik a tartalmakat, vagy ha magán cégek végzik ezeket a tevékenységeket, az aggályos. A kiskorúak védelmére irányuló eszközöknek korlátozottaknak kell maradniuk, ahogyan ez egy demokratikus társadalomhoz illik, arányosnak kell ezeknek az eszközöknek lenniük, ahogyan erre rámutatott az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Bírósága is. Az, ember, az internethez való hozzáférés diszkriminációmentesen általánosan nagyon fontos célkitűzés, különösen a vidéki térségekben élők számára a parlamentünk is elismerte, illetve jóváhagyta a digitális napirendet. És az internet szabályozása nemzetközi szintéren történik, különösen az erre vonatkozó fórum keretében. Ez is a kormányok közötti di- dialógust feltételezi, bevonva a civil társadalmat, és minden megfelelő résztvevőt. Egy Vilniuszi konferencián is volt ugyanerről a témáról szó. Támogatjuk ezeket a felvetéseket, és természetesen a működése kapcsolatosan van még néhány kiigazítani valónk. Nagyon fontos, hogy megvédjük az Európai Unió alap értékeit, amelyet a szerződés második cikkel fogalmaz meg. Persze vannak olyan országok, amelyeknek mások az alapértékeik. Az internet egy óriási óceán, amely az szabadságban egyesíti az állampolgárokat, akik együtt dolgoztak velem a jelentésen, illetve a bizottság munkatársai is pótolhatatlan segítséget nyújtottak számomra. Mindenkinek köszönöm ezen a késői órán. Köszönöm szépen. Többen jelentkeztek szólásra a spontán hozzászólások keretében. Fosz úr elős, először is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az internet jelentősége szorosan kapcsolódik az előző témánkhoz. Az elmúlt húsz évben ez egy komoly önálló ágazatá nőtte ki magát, és nagyon fontos, sokak számára elengedhetetlen, hogy folyamatosan hozzáférhessenek az internethez. Megfelelő közösségi kommunikációra, illetve egy teljesen magájellegű kommunikációra is szüks, sor kerül. Nagyon fontos, hogy ez egy alapszolgáltatásként olyan terület legyen, amiben úgy minden, amivel mindenki élhet, de el kell kerülni a visszaéléseket. Nem engedhetjük meg online azt, amit offline tiltunk. Az önszabályozás sajnos nem működik úgy, ahogy azt elvárnánk, tehát egyrészt a szabadságot is tiszteletben kell tartani, másrészt az adatvédelmet, illetve a személyi adatok védelmét is. A kettő nem lehet ellentmondásban egymással. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rojtova asszony. Ennek asszony biztos asszony, ez idáig az internetet a kormányok részvételével ellenőrizték. És ez a, már nem engedhető meg. A, az egyes országok, például Kína, visszaél az internettel, és a legfontosabb szabályokat egy olyan szervezet alkotja, amelyre a kaliforniai jogszabályok vonatkoznak, és ez elfogadhatatlan. Nagyon fontos, hogy elősegítsük a szabályozással az átláthatóságot, a nagyobb biztonságot, de egy ENSZ szervezet által ellenőrzött vagy szabályozott internet szerintem nem megfelelő megoldás. Nagyon fontos, hogy megfelelő módon a döntő bíráskodás intézménye is működhessen az internet szabályozás mellett. Nem mindenki szólhat be, bele az internet szabályozásába megfelelő módon, és remélem, hogy ezt az Európai Uniós figyelembe veszi. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az internet felhasználása alapvetően fontos a polgárok és a vállalkozások számára. Az internet segítségével számos szolgáltatást igénybe vehetünk, és az internet egy közvagyon, egy közjó, amihez mindenkinek hozzáférést kell biztosítani. Egy konkrét európai program keretében kell elősegíteni, hogy minden régióban, különösen vidéki területeken is lehetővé tegyük a hozzáférést. Arra kell törekedni, hogy Európában csökkentsük a digitális megosztottságot vagy, vagy különbségeket. Az internet tehát biztosítani kell, védeni kell a mindenféle bűncselekményekkel szemben, visszaélésekkel szemben, és ehhez megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani. Boris úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni az előadónak. Ez egy kulcskérdés. Milyen digitális, mit tűzünk a digitális napirendre? A közeljövőben minden európai számára biztosítani kell az internet felhalma, felhasználását, a széles sávú hozzáférést, ami pedig az ikánt illeti partneri együttműködésre kell törekednünk. Az Európai Uniónak kellő hatással, befolyással kell rendelkeznie az ikán működésére. Gondolok itt az alapjogok tiszteletben tartására, a kiskorúak védelmére. Az interneten folyó szerencsejátékok is egy vitatott kérdés. De itt különösen az alapjogok tiszteletben tartása fontos. A tagállamoknak is lehetőséget kell kapniuk az ellenőrzésre. És az ICAN-nal való együttműködésben az EU a partner. Paska úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Tagadhatatlan, hogy óriási információ forrás az internet, megfelelőképpen kell értelmeznünk azt is, hogy milyen, mennyire értékesek ezek az információk, hogy mennyire felhasználhatóak ezek az információk, és hogy ezek mennyire válnak az európai polgárok javára. Hogyha megnézzük, hogy a fiatalok és a gyerekek mire használják az internetet, akkor azért fel kell készülnünk a veszélyekre is, az internetes pornográfiára, illetve az internetes szerencsejátékra. Ezeket a problémákat meg kell oldanunk hogyha megnyitjuk az internetes piacot, akkor ismernünk kell ezeket a kockázatokat, és meg kell oldanunk azt, hogy a gyermekeket a szülők és az internetezők meg tudják védeni ezektől a kockázatoktól. Tehát ezeket a veszélyeket nem szabad elfelejtenünk akkor, amikor internetről beszélünk és hozzáférésről beszélünk. Köszönöm szépen, Cikáó asszony a következő hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Az európai bizottságtól az imént azt hallottuk, hogy szeretnék jobban bevonni a civil társadalmat az internetet irányító fórumba. Megvan az a konzorcium is, ami az internetes normákkal foglalkozik. Az Európai Unión belül nagyon fontos, hogy az internetes infrastruktúrát védjük, hogy megállítsuk a szájber támadásokat, és hogy a magánélethez való jogot is biztosítani tudjuk a bizottságnak is nagyon sok mindent kell és kellene tennie a szájbertér biztonságáért, és ebben együtt kell működni a többi intézménnyel is. Jó lenne, hogyha a figyelemfelkeltés jobban működne, hogyha megosztanánk a tapasztalatainkat a szájber bűnözéssel kapcsolatban, és a felelősségeket megfelelőképpen állapítanánk meg a különböző érintett felek között. Az elektronikus szolgáltatások, illetve az elektronikus aláírás biztonsága szintén fontos, és ezzel kapcsolatban is páneurópai megoldásokat kell kidolgoznunk, hogy a határokon átnyúló módon is működjön az internetes biztonság. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a felhasználói bizalom növeléséhez több hozzáférhető szolgáltatás és árucik kell, hogy megjelenjen az interneten, és hogy tanúsítani kell a biztonságos weboldalakat. Köszönöm. Zárószoként Kruse asszony kapja meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlament aktív érdeklődése ez iránt a nagyon fontos téma iránt hozzájárult ahhoz, hogy konszolidáljuk és alátámaszok az európai Unió álláspontját. Az elmúlt években az internet szabályozás politikai aspektusa láthatóbbá vált, fontosabbá vált, hiszen kiterjedt az internet felhasználás is, és ennek a szabályozása fontosabb feladattá vált. Szóval Wagner úrnak, gratulálok és a kollégáinak is hogy ezt a nagyon releváns szakpolitikai kérdést vetették fel a jelentésükben. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökasszony osztozik ezekben az elképzelésekben és célkitűzésekben. Bizonyára feltűnt önöknek is, amikor az európai digitális Rendet ismertettem, hogy sok kérdés, amelyek ebben a jelentésben szerepelnek, a mi cselekvési programunkban is szerepelnek. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk az európai értékek érvényesülését, ahogy ön is hangsúlyozta, és ezek a globális vitában fogalmazódnak meg. Biztosítani kell, hogy az európai állampolgárok és vállalkozások jogait és érdekeit figyelembe vegyük a nemzetközi vitában arról, hogy hogyan kezeljük ezt a globális erőforrást. A az ICAN különböző, ICAN különböző, következő ülése Brüsszelben lesz a hónap során, e hónap során. És azután az internet szabályozási fórum Vilniusban szeptemberben szintén fontos esemény lesz. Az Európai Parlament részt kíván venni egy nagyon erős delegációval idén is, ezt üdvözlöm. Az elnökség bizonyára tudatosan állítja össze ezt a delegációt. Én csak reménykedem benne, hogy Szoza Wagner úr is részt vesz majd a küldöttségben, és képviseli az elképzeléseit. Aktívan részt veszünk ennek a fórumnak a munkájában az elmúlt négy évben, és ez hozzájárult az európai értékek érvényesüléséhez. Köszönöm az Európai Parlament tagjainak a munkáját, a kiváló együttműködést az intézményeink között. Remélem ez folytatódni is fog ugyanebben a szellemben az internetszabályozás területén. Még egyszer szeretném aláhúzni Szósza Wagner úr szavai nyomán, és ezt igen nyomatékosan hangsúlyozta ő is, hogy felelősségünk, hogy megvédjük a kiskorúakat az internet veszélyeitől. Ezt közösen meg kell tennünk a siker érdekében. Nem könnyű feladat ez, de tudatában kell lennünk, hogy ez megoldásra váró probléma. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, mindannyian olyanok, akik mindenes lehetőséget megragadnak arra, hogy előrelépést tudjanak elérni. A cselekvési terveket olvasva, hiszen ezek a biztonságról, a bizalomról szólnak, a hatos cselekvési tervben például ezek konkrétan megfogalmazódnak. és mindez kapcsolódik azokhoz a problémákhoz, amelyeket ön is felvetett. Sokan azt hangsúlyozták, hogy az ikán fontos szerepet játszik, és ebben az EU-nak is jelentősebb szerepet kell betöltenie. És ez óriási kihívás hiszen vannak az internetnek veszélye is az óriási lehetőségei mellett, meg kell tudnunk oldani azokat a problémákat, amelyek ezzel kapcsolatosan felmerülnek. Együtt biztosan többet érünk el, mint külön-külön. Uh, Köszönöm szépen, biztos asszony. A vitát lezárom. A szavazásra holnap kerül sor, és még egy utolsó bejelentésem van. Holnap folytatódik az ülés, június 15-én 2010-ben 9 órát.